liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch nicht so... Tisztelt kollégák, még nem vagyunk oly sokan jelen, ennek ellenére meg kell kezdenünk az ülést, és mielőtt megkezdjük a valódi napirendünket, szeretnék eleget tenni egy szomorú kötelességemnek, ugyanis Eva, tedd fel a fülhallgatódat, mert rólad rólad szól. Es ist sozusagen eine ja, traurige Pflicht. Tehát a mi kulturális szakbizottságunk soraiból valakit el kell búcsúztatnom, mert Eva Saint Jean elhagy minket az SND frakció munkatársa sajnálatos módon elhagyja a szakbizottságot. Még egyszer szeretnék szívből köszönetet mondani a jó együttműködésért az elmúlt években. Minden jót kívánok a jövőthöz. Úgy hallottam, hogy a spanyol delegációhoz mész át, az SND spanyol delegációjához. Tehát nem ö, veszített téged a parlament, de a kulturális szakbizottság igen, ez kár. Sajnálatosnak tartjuk ezt, de minden jót kívánunk neked a jövőt szempontjából, és van egy kis virágcsokor is számodra. Grazie. Thank you, Eva, also for, uh, for us. So, dann können wir jetzt... Nos, akkor kezdjük meg a napi ügymenetünket. Remélem, hogy egy-két képviselő még a közeljövőben betéved majd ide a terembe. Szeretném üdvözölni az első napi rendi pontunk résztvevőit a kiskorú gyermekek védelme a digitális korban a témánk, és ezt a B tematikus főosztályunk készítette elő, még egyszer köszönöm. Az előre haladott digitalizáció és a digitális tartalmak rendelkezése állása sor okán a fiatalok számára egyre újabb kihívások merülnek fel a fiatalok védelme kapcsán, ezeknek meg kell felelnünk, és egy jogi keretet is ki kell alakítanunk európai szinten. A workshop ezzel a problémával foglalkozik átfogó módon, hogy definiáljuk a valós és lehetséges megoldásokat, illetve azt, hogy az Európai Unió mit is tehet ezen kihívás leküzdése érdekében. Számos szakértőnk van most itt, eh, akiket meghívtunk ezzel a témakörrel kapcsolatosan. Röviden szeretném őket bemutatni. Elsőként eh, Diana O'Neill, ő a eh, kutatási innovációs szolgálatok eh, igazgatója a Dublini Technológiai Intézetnél. Ő a probléma definíciójával, a gyermek biztonság online-nal fog foglalkozni, aztán Stefan Sodron következik. Az Európai Bizottság közös kutatóközpontjánál foglalkozik ő a kiber és digitális biztonsággal és a kisgyermekek, 0 és 8 éves kor közötti gyermekek és a digitális technológia című tanulmányt fogja bemutatni. Aztán itt van Éva Lévensz, aki jogi technológiai professzor a Genti Egyetem jogi karán, és megoldásokról, politikai dilemmákról fog beszélni a gyermekek, kiskorok online védelme kapcsán, és végezetül, de nem utolsó sorban Sonia Livingston, aki a médiás kommunikációs fakultás professzora a Londoni School of Economics and Political Science-nél, és a kiskorúak védelmének irányuló európai politikák fejlődése a digitális korban címmel fog ajánlásokat megfogalmazni. Mindenki 10-10 percet kap a prezentációja bemutatására, és az első két prezentáció után egy kérdés-felelet fordulót rendezünk, azt javaslom, hogy megint csak a szokásos pingpong rendszert kövessük, rövid kérdés, és ezt azonnal követi a válasz. Megállapítottuk, hogy ez a vitát élénkebbé teszi. Ezért azt javaslom, hogy így járjunk el. Azonnal kezdjük is meg az első prezentációval. Unil urat kérném, hogy tartsa meg előadását. Kérem, hogy tartsa 10 perces felszólalási időt. Szép, hogy valamennyit itt a körünkben. Good morning, thank you very much. Jó reggelt kívánok, és uh, üdvözlöm, e tisztelt elnök asszony, tisztelt uh, bizottsági tagok. Köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő, és uh, fontos hogy kollégákkal együtt ezen a fontos kérdésen dolgozunk és a bizottság nagyon, nagyon odafigyel erre a feladatra. Az én feladatom ma délelőtt az, hogy egy keretet adjak a gyerekek online biztonsági kérdéseinek, a felvázoljam, hogy milyen veszélyek fenyegethetik a gyereket az internet használata közben, és ugyanakkor szólni kellene a különböző kiberbűnözési dolgokról, illetve a gyerekeket ez hogyan érinti, illetve hogy hogyan alakulnak a jogi tartalmak az interneten, illetve hogy milyen gyors változások vannak az ágazatban, milyen újabb kihívások és kockázatok merülnek fel amivel foglalkoznunk kell. Nyilván megértik, hogy implicit módon a gyerekeknek megfelelő biztonságot kell garantálni, ez egy nagyon alapvető követelmény. Ez vonatkozik egyébként az online és az offline használatára is a számítástechnikai eszközöknek, és ez különböző lehetőséget is ad, és a gyerekek mindenképpen megér, megértemlik, hogy a megfelelő információs társadalomban részt tudjanak venni, de velük külön foglalkozunk, ami egyébként az európai politika alakításában is fontos szerepet foglal el. A probléma meghatározása szempontjából azt mondhatom, hogy a kutatók, akik tudatában vannak ennek a kérdésnek, és a jogalkotókkal együtt dolgoznak ezen a területen már egy bizonyos ideje a ö, meghatározása a gyerekek biztonságának az azt jelenti, hogy meg kell nézni egyrészt a politikákat, hogyan lehet végrehajtani, illetve milyen kezdeményezéseket lehet tenni. Fontos a gyerekek biztonsága, természetesen ennek van egy figyelemfelhívó része, ahol a kockázatokra kell felhívni a kubat, egy nagyobb ellenállást kell kifejleszteni a gyerekekbe, egy biztonságosabb online környezetet létrehozni, és különböző intézkedésekre, célzott fellépésre is szükség van az illegális cselekményekkel szemben. Ami a politikai keretet illeti, ez folyamatosan változik. Most már két évtized tapasztalataival rendelkezünk, és különböző hangsúlyokat találunk a különböző tagállamokban. Tagállamok különböző, szinten egyrészt vannak védelmi intézkedések, a, van, ahol a próbálják a kockázatot csökkenteni, és a potenciális negatív találkozásokat a gyerekek számára, illetve próbálnak valamilyen egyensúlyra is törekedni a között, hogy a gyerekek részt vehessenek a ezben a környezetben, de ugyanakkor ne legyenek veszélyben. Nem csak az szükséges, hogy a nemzetközi szinten védettek legyenek a gyerekek, de fontos az is, hogy jobban megismerjék magát az internetet és annak használatát ami a problémának a mértékét, méreteit jelenti. Ez is nagyon függ attól, hogy mennyi, milyen mértékben férnek hozzá a gyerekek ezekhez az eszközökhöz. És a gyerekek sok esetben úttörők a digitális térben, sokkal jobban használják ezt, mint a, ezt a felnőttek, vagy ahogy ezt a korábban tették nemzetközi kutatások szerint, amit Livingston professzor folytatott, azt mutatja, hogy a 18 év alatti fia, fiatalok minden harmadik gyerek használja az internetet, és globális módon. Globálisan azt lehet mondani, hogy a 15-24 évesek 71%-a rendszeresen jelen van az online hálózaton és különböző helyzeteket tapasztalnak. Tehát ez nagyon fontos a szociális, társadalmi élet, köz, döntő fontosságú a gyerekeknek. Nagyon jól értjük, hogy a szociális médiák, az internet kommunikáció, most már a gyerekeknek elengedhetetlen, egyrészt szórakoztatásra használják, kapcsolatot tartanak barátokkal, ismerősökkel, és a szocializációs folyamatuk is ezen keresztül valósul meg. A, mi pedig a korcsoportokat illeti, külön az, az idősebbeknél kevésbé van ez jelen. A kutatók, amit megállapíthattak, az az, hogy mindenképpen fontos, hogy bizonyítókok alapján lépjünk fel. A gyerekek a körülményektől függően olyan tevékenységben vesznek részt, ami jó lehet számukra, de vannak olyan tevékenységek is, amelyek adott esetben veszélyesek vagy kockázatosak lehetnek számukra, és mindenképpen nyomonkövetést igényel, és oda kell, odafigyelést igényel. Nem szabad, hogy ezeknek negatív hatások legyen a gyerekeknek. Ami alapvetően fontos, és ezt hangsúlyozni kell, hogy a kockázatok nem feltétlenül elkerülhetőek, és vannak az alkalmak, a lehetőségek és a kockázatok azok egymással párhuzamosan vannak jelen, minél többet és nagyobb mértékben vannak jelen a gyerekek a hálózaton, annál inkább több kérdés vetődik fel a jogalkotók számára. Miután az idő rövid az előadásra, itt megpróbálok bemutatni egy osztályozását és tipológiáját a veszélyeknek és a mm, rossz eseményeknek, ami történhet, nagyon komoly kutatások futa, vannak ebben, már több éve, európai kontextusban is, és vannak olyan helyzetek, amikkel a gyerekek konfrontálódnak. E, a gyerek lehet fogadója ezen információknak, de lehet kibocsátója is, aktív résztvevő is lehet, és az is előfordulhat, hogy veszélybe kerülnek. A tényeken alapuló kutatások azt mutatják, hogy nagyon különböző veszélyek vannak, illetve kockázatok a különböző területen. És sajnos, és itt csak említek, hogy a kockázati problémák azon kockázatok a legveszélyesebbek, amelyek amelyek között a, van tartalmi veszély, amelyek a tartalom jelenti magában a veszélyt. Például volt olyan, amikor olyan tartalmak, amitől rosszul érzi magát a gyerek, kellemetlenül, akkor lehet szexuális tartalomnak való kitettség, amik nem mindig, akkor lehet a kapcsolatok létrehozása, és ezek a sok esetben a gyerekeket jobban vagy komolyabban érintik, mint másokat. Lehet szexuális zaklatás, ez is egy probléma, és különböző egyéb incidensek is előfordulhatnak. Ami a gyerekekre gyakorolt hatást illeti, itt egy kicsit más a kép, és e tekintetben vannak segítség, tehát olyan vonalak, ahonnan segítséget kérhetnek a gyerekek, és vannak negatív hatások, amik különböző módon érintik a gyerekeket. Ez az egyik olyan kérdés, amivel a tanároknak, oktatóknak kell foglalkozniuk. Nagyon röviden fontos foglalkozni az online elkövetett bűncselekményekről, a van az illegális tartalmakkal külön foglalkozni kell, mert különböző dimenziói vannak a problémának. A bűnözés tök esetben abból áll, hogy a gyerekkel kapcsolatba lépnek, adott esetben a, abuzálják őket, és a vannak esetek, amik a büntetőtörvénykönyv jogszabályai alá ö, tartoznak, ilyen például a, az erőszak, a szexuális ö, kizsákmányolás és egyéb, illetve szélsőséges ideológiák terjesztése. Ö, Természetesen a gyerekek szexuális kihasználása az, amivel leginkább foglalkoznak az államok nemzetközi szinten is, illetve a rendőrség is. Ez az egyik olyan terület, ami a jogalkotót is leginkább érdekli. Erre vonatkozóan nagyon sok adat is van, ami lehetővé teszi, hogy a közvélemény figyelmét is felhívjuk. Ugyanakkor vannak új területek is, amik fokozatosan jelennek meg, az Europol mutatott erre rá, és mások, hogy milyen területek vannak, amiért a különböző zsarolások, ez lehet adott esetben szexuális zsarolás is, amiben a, az elkövetők a gyerekeket használják fel arra, hogy valamit elérjenek, és explicit szexuális tartalmat is ezért visznek fel Erről vonatkozóan számos ügy volt, komoly aggodalmat váltott ki, hogy milyen módokat használnak különböző képanyagok felrakadását, és ez kihasználja a gyerekek különleges sérülékenységét. Az online bűncselekmények egy kicsit más módon jelenek meg, de ez is komoly kihívást képez. A jogalkotók erre is igyekeznek odafigyelni. Ugyanakkor ehhez csak csatlakoznak még egyéb területek, ahogy ezt az anyagomban is próbáltam felvázolni. Itt vannak új kialakuló veszélyek a technológia, technológiák használatának adott esetben váratlan következményei vannak, előre nem látott következményei. A gyerekek egyre fiatalabb korban kezdik el használni a technológiákat, új veszélyekkel szembesülnek, ez új kihívásokat jelent az oktató környezetnek, az összekapcsolhatósága a különböző berendezéseknek egy új környezetet is hoz létre létre. Kellő kutatás szükséges ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen eszközökkel, intézkedésekkel lehet megfelelően orientálni a szülőket, illetve a nevelőket, tanárokat ahogy ez majd ma délelőtt megbeszéljük, ez felveti a magánélet és a biztonság kérdéseit is, illetve azt, hogy mennyi ideig vannak fönn ezeken a hálózatokon a fiatalok. Az, tehát nagyon fontos először is a meghatározás, a definíciója. Ezzel kapcsolatban nincs még egyelőre elég tanulmány. A különböző mobileszközök, a különböző tapasztalatokat kell mérlegelni, illetve a veszélyeket szembeállítani ezzel, és a technológiai képet kell meghatározni. Az Európai Bizottság vizsgálata is azt mutatják, hogy tagállami szinten a tagállamok is nem lépnek fel eléggé, illetve nem rendelkeznek kellő mennyiségű adattal és tanulmányjal, ezért fontos, hogy folyamatosan nyomon kövessük a politikai erőfeszítéseket. Köszönöm a figyelmüket, és remélem, hogy sikerült egy keretet adni a vitánknak e kérdésben. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für Ihren Vor Nagyon köszönöm a prezentációját és a bevezetését a témának, és Sodron asszonyjal folytatjuk ott hátul ül. ül. Much. Köszönöm szépen. Bocsánat, meg a diavetítést megvárom. Most már rendben van. Tehát ma egyértelműen elmondható, hogy az élet, a gyermekkor egyre inkább digitálisá válik, és látjuk, hogy a gyermekek tapasztalatai mennyire megváltoztak az elmúlt néhány évben. A digitális technológia használata egyre nagyobb méretet ölt, és akár már a totyogók is használják a tableteket, vagy az okos telefonokat. Ez persze az, a biztonság, a védelem szempontjából, a tanulás, oktatás szempontjából is fontos kérdéseket vet fel hogyha megnézzük a digitális szerepvállalását a fiatal kamaszoknak, a kis kamaszoknak, erről már sok adatunk van, de nézzük meg, hogy a kisgyermekek és milyen nagy mértékben vesznek részt a digitális életben, és hogy ez milyen veszélyeket és lehetőségeket biztosít számára. A közös kutatóközpont az Európai Bizottság keretében 2014-ben egy tanulmányt kezdeményezett, a fiatal gyerekek, kisgyerekek 0-8 éves kor között és a digitális technológia. Az volt a célunk ezzel a tanulmánya, hogy megtudjuk, hogy a digitális eszközökkel mit tudnak tenni a gyermekek, a gyermekek és a szülők milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, hogyan tudják kezelni a szülők a gyermekek technológia használatát, milyen kockázatokkal és lehetőségekkel jár mindez. Ehhez pedig kvalitatív megközelítést alkalmaztunk, ami interjúkon és megfigyeléseken alapult. Ennek az első oka az volt, hogy a gyermekek nyilván nem tudnak kitölteni kérdőíveket, és a szülők pedig a valóságnak csak egy részét ismerik. Tehát az interjú és a megfigyelés volt a legjobb lehetőség arra, hogy tapasztalatokat szerezzünk és bizony a szempontból váratlan aspektusokat is meg tudtunk figyelni. Ez egy három éves folyamat volt, több mint 60 kutató vett ebben részt, több mint 31 kutatóközpontban. Szakértelmüket konkrét támogatás nélkül bocsátották rendelkezésünkre. 21 európai ország vette ebben részt, 462 gyermeket interjú voltunk meg, és 400 szülőt. Tehát nézzük meg, hogy milyen megállapításokkal éltünk, kezdve ugye a kisgyermekekkel. Általánosságban a gyermekek kiegyensúlyozott életet folytatnak, ahol a digitális technológiák csak eh, kismértékben vesznek részt az életükben általában a felnőttek és nagyobb gyermekek digitális viselkedését figyelik meg. Jó lehet, még nem tudnak jól írni és olvasni, saját stratégiákat dolgoznak ki, mint például a hangfelismerő eszközök használata, és ezzel pedig akár egyedül is önállóan tudnak próbálkozás útján tanulási folyamatot megvalósítani, illetve gyakran saját készségeket is tudnak kifejleszteni, sőt, nagyon gyakran többet tudnak, és ügyesebbek, mint a szülők azt tudják. Természetesen, hogyha felnőttek által segített tanulási folyamatban vesznek részt, akkor olyan készségeket is elsajátíthatnak, mint például a kritikus gondolkodás és a biztonságos internet használat elsősorban csak egy újabb játékot jelentett számukra, mint például a YouTube vagy a Google Play. Egy, ez az első számú unalom elleni eszköz. Ugyanakkor viszont a keresőmotorokat is használják, hogy információt szerezzenek, nem csak azért, mert iskolai feladatokhoz van erre szükségük, hanem mert érdeklődnek valami iránt. És ami nagyon fontos, az az, hogy ezt jobban felügyelik a szülők, különösen akkor, hogyha ez kimondottan iskolai előírás. Tehát ez a szülei magatartáshoz is szorosan kapcsolódik. Egyes gyermekek digitális alkotók, és az önkifejezés módjaként tekintenek erre az eszközre. Ugyanakkor viszont legalább az elején a felnőttek iránymutatására és oktatására támaszkodnak a hat év körüli gyermekek már közösségi hálózatokban is részt vesznek, akár a szüleik hívják meg őket arra, hogy a kommunikációs programokba vegyenek részt, akár mondjuk kommunikációs fiókot nyissanak számokra. Azonban nagyon gyakran a fiatal kamaszok, a kiskamaszok pedig azért vesznek ebben részt, mert a társaik nyomást gyakorolnak rájuk. A szülők időnként kísérik gyermekeiket ebben, azonban nagyon gyakran magukra hagyják a gyermekeket, és nem felügyelik az internet használatukat. Ami pedig a szülőket illeti, nagyon gyakran a szülői beavatkozás jelentheti például a hozzáférés korlátozását, a támogatását. Ezek a mediációs stratégiák a szülők tudásán és tapasztalatán múlnak, illetve a technológia elfogadottságán is, ami a társadalomra kivetíthető. Nagyon gyakran a szülők olyan stratégiákat valósítanak meg, mint például az időbeli korlátozás, ami kevésbé korlátozza magát a tartalmat, a megtekintett tartalmat. Ezeket a mediációs technológiákat inkább a félelem, az aggodalom váltja ki a szülőkből, hogy a gyerekeknek romlik mondjuk a szeme, a kognitív teljesítménye, akár függőséget okozhat ez, vagy társas viselkedésüket befolyásolja. például a nem megfelelő tartalom megosztása, ami az gyermekeket gyermekekre nehezedő kockázatokat illeti, ez is egyrészt, és nagyon érdekes, hogy a kiberbullying, a kiberzaklatás az, in, a, az interjúk során soha nem került elő, hanem ezek az egyéb kockázatok hogyha kevésbé vannak tisztában a szülők azzal, hogy hogyan lehet a technológiákat használni, akkor időben és tartalomban korlátozzák a gyermeket, azonban a gyermekek sokkal felkészültebbek, hiszen akár jelszóval le tudják védeni a saját tartalmaikat, és kiválóan tudnak böngészni egyedül. Azonban vannak olyan szülők, akik jobban ismerik a technológiákat, a pot, az abban rejlő potenciálokat, hátrányokat, és együtt tudnak működni a gyermekükkel. A legtöbb szülő úgy tekinti a digitális fejlődést, hogy ez elkerülhetetlen, hasznos, de nagy kihívásokat jelent, és iránymutatása is van szükségük. A szülők a kisgyermeknél kevésbé tartják kockázatosnak a digitális technológiák használatát, hanem inkább a kamasz gyermekeket féltik, de lehet, hogy akkor már késő, ugyanis a gyerekek számos kockázatnak vannak kitéve már korábbi életkorban. Általánosságban a szülők elismerik a technológia oktatás és tanulási potenciáját. Nagyon fontos, hogy az iskolák aktív tanulási eszközként használják a digitális technológiákat, a tanulás probléma megoldás kritikus gondolkodás elősegítése érdekében. észak, Európa északi részén a szülők inkább támogató jellegűek, Európa déli részén viszont inkább korlátozni próbálják a technológia használatát. Ezt az érdekes különbséget figyeltük meg az Európa egyes részei között nagyon gyakran megfelelő biztonsági felkészültség hiányában. A következtetés az, hogy a gyerekek a digitális ismereteket elsősorban otthon szerzik meg önállóan és egyedi módon. Nagyon gyakran és nagyon gyorsan elsajátítják a technikai ismereteket azáltal, hogy figyelik a szüleiket. Nagyon kevés olyan gyermek van, akinél felkészült szülők tudják irányítani ezt a folyamatot és segíteni. Ebben az összefüggésben a technikai, kritikai készségek, akár társas készségek is kifejezetten fontosak annak érdekében, hogy felkészülten tudják használni ezeket a technológiákat, fel kell hívni a figyelmet, tájékoztatásra van szükség a szülők, a tanárok, oktatók, gondozók körében, annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságosabban tudjanak belépni a digitális életbe. Köszönöm szépen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon köszönöm ezt a beszámolót is. Most pedig kezdjük meg az első kérdés-válasz fordulunkat. Sajdrova asszony, tessék. Egy másfél percben. Köszönöm szépen ezeket a prezentációkat. Azt hiszem, hogy ez egy rendkívül aktuális téma, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mind a pedagógusok, mind pedig az iskolák foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet használni a digitális technológiákat, ugyanakkor a gyermekeket, a tanulókat hogyan lehet arra ösztönözni, hogy ne hagyják magukat veszélyeztetni, ne hagyják, hogy visszaéljenek velük. Akár arról van szó, hogy túl sok időt töltenek a számítógép előtt, anélkül, hogy, hogy ebből tanulnának, akár a visszaélés kockázata nélkül nagyon sok kockázat létezik, tehát köszönöm ezt az áttekintést. Megoldás lenne a jó gyakorlatok megosztása. Két héttel ezelőtt felkerestük Finnországot, és ott utaltak arra, hogy Finnországban a digitális technológiákat sokkal jobban szeretnék használni az általános iskolákban, de ez nem a több használatra utal, hanem a jobb, a hatékonyabb használatra oktatási célokra ugyanakkor számos más tevékenységgel is foglalkoznak a tanulók, beleértve a sportot, tehát a számítógépen kívül. Érdekelnének a példák, hogy a különböző országokban hogyan kezelik ezeket a dolgokat. Mert ezen kérdésekben csupán a szülőkre hagyatkozni alig, ha lehetséges, hiszen nyilván a szülők megközelítés módja eltér, és ezen kívül a szülők sem feltétlenül készültek fel a digitális technológiák használatára. Van egy audiovizuális irányelv, amely bizonyos kritériumokat határoz meg e tekintetben. Egyes programok használatát korlátozni tudjuk esetleg, de az internet használatot illetően szerintem a szülők még nem tartanak nagyon elől, és itt kritikus gondolkodásra van szükség. Elnök, köszönöm szépen, ki szeretne erre a kérdésre válaszolni? Tessék! Uh, köszönöm szépen ezt a kérdést. Valóban a szülők tehát nagyon nehéz bevonni, különösen a technikai változások miatt. És ezt egyébként tapasztalhattuk az egész 20. század során. Valóban azt gondolom, hogy a kult szó az iskola, ugyanis a tanulmányok esetében azt tapasztaltuk, hogy eh, ahol a gyermekek olyan iskolába jártak, ahol a technológiát sikeresen integrálták, kiegyensúlyozott módon, ott valóban a szülők maguk is elkezdtek érdeklődni a technológia iránt és a tanulási potenciája iránt, tehát fontosnak tartották, hogy eh, pénzt, időt fektessenek be a megfelelő eszközbe abba, hogy eh, a gyermekeik digitális készségeinek fejlődését hogyan szolgálhatják ezek, eh, ezek az eszközök. Nagyon sok tanulásra van szükség, a gyerekeknek is sokat kell tanulniuk, ugyanakkor viszont a teljes család tanulási folyamatot kezdett meg, és a digitális ismereteiket bővítették. Möchten Sie auch noch? Gerne. Ön is szeretne válaszolni? Yes, indeed, and I absolutely... Köszönöm szépen, és valóban támogatom azt, ami elhangzott, tehát, hogy a szülőket is segíteni, támogatni kell, és fel kell készíteni őket arra, hogy digitális védelmezőként lépjenek fel, digitális gyámként lépjenek fel a gyermek esetében. Közös a felelősség tehát, közös és kölcsönös támogatási hálózatra van szükség, hiszen a szülők már eleve szoros kapcsolatban állnak az iskolával, és megfelelő készségekkel kell őket felvértezni, ráadásul az iskolának is mandátumot kell adni arra, hogy a technológia pozitív használatára megtanítsák a gyermekeket. Azonban a networking, a hálózatépítés, a bevált gyakorlatok cseréje, a szakértelem cseréje, és olyan szakpolitikákat kell elősegíteni, ahol mindenki azt érezheti, hogy megfelelő szerepet játszhat. Ja, Köszönöm szépen. very interesting. Igen, nagyon érdekes, ezt már hangsúlyoztuk a fiatal gyerekek esetében, a tíz év alattiak, de mi van az idősebbekkel, például a középiskolásokkal, 10-15 évesekkel, vagy 16 évesekig? Nekem úgy tűnik, hogy ez a, ennek a korcsoportnak az internet használatát sokkal nehezebb ellenőrizni. A megfigyelt csoportokban komoly kihívásokat tapasztaltak, a családi kapcsolatok is ilyenkor nehezebbek. Egy középiskolás az iskolán kívüli vannak vagy futball, futballozik, de az is lehet, hogy ül a lépcsőn és ott telefonál, és a szülőktől is egy kicsit kezd elszakadni, és ez 24 órában teszik, tehát ez egy kommunikációs fegyverként jelenik meg ez a korcsoportra van-e valamilyen értékelés, hogy mekkora kárt vagy veszélyt jelent ez az idősebb korosztályban, és hogyan viszonyul ez a fiatalok, a, a legfiatalabbakkal összehasonlítva? Um, yes, in, indeed, in... Igen, valóban a nagyon fiatal gyerekekre koncentráltunk, mert ott nem voltak megfelelő ismereteink az elmúlt években, és azt tapasztaltuk, hogy egyre fiatalabb gyerekek kezdenek el online technológiákat használni. Ezzel együtt a különböző kutatási projektek foglalkoztak az idősebb gyerekekkel is, és hogy a tinédzserek hogyan vesznek részt az internetben. Ez legalább tíz éve vannak már ilyen kutatások, és elég pontos képünk van arról, hogy ez a korosztály ez hogyan néz ki. De amiről lehet, hogy Briannek több információja van, mint nekem, mert ahogy én mondtam, én a nagyon fiatal gyerekekkel foglalkozom, és át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést. Való igaz, hogy sokkal több kutatási anyag van, és jobb kutatási anyagok az idősebbekre vonatkozóan a tínédzserekre. Például az Egyesült Királyságban is 9-től 16 éves korosztályra készültek tanulmányok, és nagyon pontosan fel tudtuk mérni vagy például az adatok meg is jelentek különböző dokumentumokban, anyagokban. A tendenciák és a változások a tinédzsereknél és a fiatal tinédzsereknél ott mindig a lehetőség és a kockázat aránya, ami figyelemre méltó. Ezek egyébként kiegészítik egymást, mert ugye egyre fiatalabb korban használják a gyerekek azt a, az eszközöket és a tapasztalat azt mutatja, hogy az idősebbek is egyre korábban kezdik el. Tehát ez azt jelenti, hogy ki kell terjeszteni a kutatást is. Ami érdekes ebben, ami hogy nagyon konzisztensnek kell lenni azoknak a gyerekek tapasztalatait figyelme venni, és a szülők megközelítése is nagyon fontos, illetve az ismeret és hogy milyen támogatás áll rendelkezésre a gyerekek számára valamennyi korcsoport esetében. Nagyon sokszínű a kép, nem igazán lehet ezt egységesen megfogalmazni egész Európára vonatkozóan. Tulajdonképpen a vizsgálatokat nemzeti szinten kellene még tovább finomítani. De az biztos, hogy nagyon sok gyerek sokat profitál a szociális médiák használatából, tapasztalatokat szerez, ez különösen az idősebb korosztálynál viszont az állandó hálózaton lévőség jellemző. Ugyanakkor vannak, akiket egyáltalán nem érintenek negatív hatások, viszont vannak olyanok, akikre nagyon is oda kell figyelni. Köszönöm szépen. Annál fontosabb talán, hogy a kisgyermekkorban megkezdjük a média kompetenciára nevelést, és megtanítsuk a kritikus és öntudatos kezelésmódját a médiának a gyermekek esetében, hogyha aztán idősebbek legyenek, akkor bizonyos veszélyeknek ne legyenek már annyira kitéve mint hogyha kritikátlanul használnák ezeket az eszközöket. A média kompetencia, tehát a korai kisgyermekkorban szerintem egy valódi kulcs a probléma kezeléséhez. Malinov úr, tessék. Sie haben das Wort. Herr Malinov. Malinov úr, öné a szó. Okay. Uh, by the way, just... Először is szeretnék valamit megemlíteni. Ön a szülőkről beszélt, a kiskorúak védelméről, tegnap azonban a nagyszülőket is említettük. Ugyanis nagyon sok családban az a helyzet, hogy a gyermekek a nagyszülőkkel nőnek fel, hiszen a szülők külföldön dolgoznak, vagy egyedülálló apák, anyák, akik nagyon sokat dolgoznak, emiatt pedig a gyermekeket gyakorlatilag a nagyszülők nevelik. És szerintem nem csupán életkor kérdése hanem sokkal nehezebbnek találom azt, hogy a nagyszülőkre koncentráljunk. Vannak olyan felmérések egyébként, akik vannak olyan felmérések, amelyek azt mutatják, hogy nagyon sok gyermeket a nagyszülők nevelnek. A kérdésem az, hogy zavarja őket az a, önöket az a probléma vagy paradoxon, hogy hogy a gyermekek egyre több kockázatnak van kitéve, a akkor, hogyha több digitális ismerettel és készséggel rendelkezik. Egy kicsit aggaszt ez engem, hogy hogyan lehet ezt kombinálni, ugyanis annyira örülünk ezeknek a digitális ismereteknek és készségeknek, de nem tudom, hogy ezt hogyan lehet kezelni. Említettük, hogy a digitális készségeket a kritikus gondolkodással kell kombinálni, eznek a megfogalmazás nekem nagyon tetszik, de mi a megoldás? mi, minél több készséggel rendelkeznek a gyermekek, annál több veszélynek vannak kitéve. Ez a paradoxon, amire az előbb utaltam, és talán emlékeznek rá, hogy az internetes veszélyek eh, elkerülése érdekében készségekre van szükség. Tehát engem eléggé zavar egyébként ez a paradoxon, ez az ellentmondás. Nagyon jó, hogyha egyre több készséggel rendelkeznek, ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy ennek az ellenkezője is igaz. Köszönöm szépen ezt a kérdést, azt gondolom, hogy valóban ez egy paradoxon, összezavarja azokat, akik foglalkoznak ezzel a témával és területtel, és megpróbálják a lehető legjobb eredményeket biztosítani a gyermekek, a fiatal internethasználókat támogatni. És azt hiszem, hogy nagyon jogos, amit mondott, a bizonyíték és azt mutatja, hogy a több használat, a több tevékenység több kockázattal is jár. Azonban a kérdés az, hogy ezek a kockázatok vajon önmagukban sérelemhez, sérüléshez vezetnek-e, ez már kérdés. A készségek hiánya ugyanis, és a problémák kezelésének eh, hiánya szerintem sokkal nagyobb sebezhetőséget és kitettséget eredményez. Azok a gyermekek, akik leginkább sebezhetőek, vagy akiket nagyon súlyosan érintette a digitális eszközök használata, ott nem a készségek megléte volt a probléma, hanem a készségek hiánya. Tehát az ellenálló képesség kiépítése, stratégiák kidolgozása, amelyek önmagukban biztonsági stratégiák. Mi kutatóként hozzájárulhatunk ehhez, ugyanis mi vizsgáljuk a fiatalok tényleges tapasztalatait, és hogy egymás, az egymástól való tanulás kifejezetten hasznos volt például a kiberzaklatási megelőző programokban. Tehát a tudást átadják a gyermekek és a fiatalok egymásnak, és ez például kifejezetten hatékonynak bizonyul. Yeah, one of the challenges we have to face there is really the, the rhythm uh, of evolution. Of tehát a technológia fejlődésével kapcsolatban nyilván a veszélyek is nagyobbak, és nekünk erre kell odafigyelni, és figyelemmel kell kísérni, hogy például egy új WhatsApp kerül elő, vagy az holnap már új Facebook lesz, és olyan eszközöket kell biztosítani a szülőknek, a gyerekeknek egyaránt, hogy kiegyensúlyozottan módon tudjanak megküzdeni ezekkel a kihívásokkal. Szerintem, ahogyan Brian mondta, olyan stratégiákra van szükség, mint például, hogy a gyerekek egymástól tanuljanak, és a szülőknek, a tanároknak pedig az a feladatuk, hogy kísérjék a gyermekeket, kísérjék az osztályukat, hogy eh, nézzék, szörfözjenek együtt a weben, hogy eh, ott a szülők, a tanárok felhívják a gyermekek figyelmét a veszélyes pontokra, és ez pedig a biztonsággal és az ellenálló képességgel kapcsolatos digitális ismereteket javítja. Szívia Kosta. Nagyon köszönöm, Szívia Koszta következik kell mondanom, hogy nagyra becsültem mind Unil professzor kutatását, mint pedig Sodron asszonyét, mert régóta hiányzott egy ilyenfajta kutatás a 0-8 év közötti gyerekekre vonatkozóan és így meg tudjuk nézni, hogy milyen digitális pedagógiára lenne szükség, és milyen változásokra, már ami a nyelvezetet, a gondolkodásmódot illeti. Ez egy paradoxon, tehát oktatási szempontból ö, analfabéta vagy, ugyanakkor digitális szempontból ö, értesz a dolgokhoz. És ez teljesen megváltoztat mindent. Itt most már nem egy szűz területen működik az iskola, és az elemi iskolában talán nincs is meg a megfelelő tudatosság ezen jelenség iránt. Nagyon kevés itt a kutatás, a Horizont 2020 rámutat arra, hogy oda kell figyelni ezen szempontokra, amiket gyakran marginálisnak tekintenek. Aztán két kérdés, különböző szinteken kell fellépni, tehát az oktatásra gondolok, vagy akár a, az eszközökkel kapcsolatos fellépésre egy felelősebb megközelítésre az iparág részéről, a platformok részéről. Nem tudom, hogy önök szerint ez a rész, amit mi beillesztettünk a jogszabályba a szociális platformokon, a felelősség elve. Önök szerint válasz lehet erre a kérdésre? Tehát különböző frontokon kell együttműködnünk. Két kérdés. Azt mondják, hogy csak öt ország folytat kutatást, hogy orientálják szakpolitikáikat. Szerintem ez egyfajta irány lehet a szakbizottságunk számára. Aztán itt vannak az eszközök. Nálunk van egy kiskorú bizottság a Nemzeti Szakhatóság mellett Olaszországban, ami pedig az életkor azonosítását illeti. Ezzel kapcsolatosan is sok a fenntartás, de szerintem nagyon fontos lenne. Uh, tehát vannak kompetenciák, vannak eszközök az online használók számára. Mi a legjobb kombináció önök szerint? Az oktatás, a megközelítés és fellépések a felnőttek, illetve a szülők irányában önök szerint. Ez lehetőség lenne valamiféle irányvonal megfogalmazására a jogalkotási résztől függetlenül, amiről még később esik majd szó. Köszönöm szépen. Unél úr, tessék. Eh, eh, eh. Köszönöm szépen egyetértek, nagyon jól azonosított egy egész sor olyan inputot, amire szükség lenne ahhoz, hogy egy magas, jó minőségű politiká, magas szintű jó minőségű politikát tudjon kidolgozni. Eddig még valóban egy ilyen nagy figyelmet nem mutatott még a kulturális területen sem. A jó gyakorlat nem csak ez fontos, de az útmutatás, a segítség, a támogatás, ezek mind nagyon fontosak tagállami szinten. Különböző eszközök használhatóak, és az egész közösséget és az iparágat is be kellene bekapcsolni, és erre kitűnő lehetőségek vannak, jobban kellene odafigyelni a társadalom által felvetett kihívásokra illetve a szociális következményére hatásaira a folyamatos innovációs ciklus, ami a technológiában megjelenik. Ez igazi lehetőség szerintem, és a társadalmi kihívások 2020 után ezzel kellene, hogy foglalkozzanak, és nagyon fontos témák vannak ezen a területen egy olyan ifjúság, illetve a fiatalság részvétele és a fiatalságot érintető kérdésekkel kell foglalkozni. A fiatalság hogyan ö, kezd el egy új technológiát használni. Tehát erre kellenek útmutatások, és azt kell biztosítani, hogy az iparág is részt vegyen ebben a folyamatban, és meg legyenek ehhez megfelelő struktúrák tehát politikai ajánlásokat, részvételt lehet itten megfogalmazni. Az iparág egy elsőleges szerepet játszik ezen területen, a tekintetben, hogy megbízható szolgáltatásokat nyújtsanak. Ezek validálásra kell, hogy kerüljenek, és meg kell erősíteni azt, hogy a végeredmény az kívánatos lesz. Tehát ez egy több rétegű jelenség, és ezért a probléma definíciómban is azt emeltem ki, hogy az egyszerű problémáknak egyszerű megoldásuk van. A komplex problémák esetében viszont figyelembe kell venni a gyerekek tapasztalatait, és a lehető legjobban kell őket támogatni, illetve mindazokat, akik ezeket az eszközöket használják. Elnézést, nem hiszem, hogy bármit is hozzá tudnék tenni ehhez, legfeljebb egy dolgot. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon óvatosan kell eljárnunk, különösen amikor a szülőknek és a gyerekeknek akarunk út, új kereteket adni. Nem szabad, hogy túlzottan korlátozóak legyünk, mert az fordulhat elő, hogyha egy eszköz nem eléggé rugalmas számukra, akkor egyszerűen átmenek egy más platformra, és akkor egyszerűen ezek eltűnnek, és mindent kezdhetünk előről. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos szempont, amit nem szabad elfeledni. Nagyon szépen köszönöm. Talán még egy kérdés részemről, mielőtt átérünk a második fordulóra. Már ö, korábban is az volt a gond, hogy ö, csak a szülőket lehetett elérni a modelljeinkkel, akik amúgy is foglalkoznak azzal, hogy mit csinálnak a gyerekeik, a többi szülőt viszont nem. Nos, azok a szülők, akik nem annyira érzékenyek a médiára, a technikára, és eléggé kritikátlanul használják ezeket az eszközöket, inkább tilalmakkal operálnak, még azok a szülők, akik inkább értenek a médiához, az internethez, inkább kísérik nyomon követik a gyermekeket az internet használat során. Az önök vizsgálatából adódott-e az, hogy a szociális ö, ö, rétegekkel kapcsolatosan van egy ilyen összefüggés, hogy akik kevésbé képzettek, azok kritikátlanabbul viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz, és inkább csak tiltanak. Ö, még a képzettebb rétegek jobban kezelik ezt a problémát, tehát a szociális státuszhoz is kapcsolódik ez a probléma? Vannak ilyen fajta felismerések? thank you. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos probléma és kérdés azzal kapcsolatban, hogy kutatással tájékoztassuk, illetve információkat szerezzünk arra vonatkozóan, hogy a szülők hogyan, milyen gyermeknevelési stílusokkal igyekeznek megoldani ezt a problémát. Hogyha a szülő aktívabb, jobban mediál, ahhoz természetesen ahhoz arra van szükség, hogy több tapasztalattal, tudással legyen, rendelkezzen digitális területen. Vannak információink azzal kapcsolatban, hogy a különböző gyermeknevelési stílusok, illetve a rendelkezésükre álló tudás hogyan egészítik ki egymást. Nagyon gyakran a szülők, legalább, a gyermekek legalább annyit, vagy akár többet tudnak erről, mint a szülők. De amit ön említett, hogy az életkor szerinti besorolás, vagy egyéb támogatási eszközök. Hát az összes ilyen jellegű erőforrások, útmutatás alapvető fontosságú, jó tapasztalatok halmozódtak fel arra vonatkozóan, hogy a közös tudástárat akár a tartalmak osztályozására fel lehessen használni. Ez például nagyon-nagyon jó iránymutatási eszköz az a szülők szülőknek nyújtott útmutatásba történő befektetés alapvető fontosságú. Szerintem ezt különböző tartalmakra is ki lehetne terjeszteni, hiszen a tartalmi kockázatok különösen fontosak. Köszönöm szépen. Hangzik a következő válasz kiegészítve azt, amit Brian elmondott, hogy a mi tanulmányunk esetében, amit kisgyermekekkel végeztünk, és a felkészültebb, tapasztaltabb szülők, akik mondjuk közepesen magas társadalmi-gazdasági osztályban élnek, illetve hogyha összehasonlítjuk őket a kevésbé tehető szülőkkel, ők kevesebbet tudnak a digitális ismeretekről, és sokkal korlátozóbbak is. Ezt nagyon nehezen tudtuk egyébként megragadni és általánosítani ezt a trendet. De amit a veszélyeztetett gyermekeknél láttunk, akik a túlhasználat, a digitális technológiák túlhasználatának kockázatának voltak kitéve, különösen olyan családokban volt jellemző, ahol a szülőknek egyszerűen nem volt ideje. Tehát nem arról az volt a probléma, hogy a családban ne lettek volna erőforrások, hanem azzal volt a probléma, hogy a szülők egyszerűen nem fordítottak időt arra, hogy megnézzék a gyerek, mit csinál a technológiával, sőt, bátorították a technológia használatot, ugyanis a, ez a te, digitális technológiák használata legalábbis fizikai szempontból biztonságos tevékenységnek tűnik, és egyfajta gyermekvigyázóként használták a szülők ezt a technológiát. Tehát eléggé összetett a helyzet. Herzlichen Dank, umso größer ist. Nagyon köszönöm. Tehát annál nagyobb a felelősség érzés, érzet, minél nagyobb a képzettség, hogy ezt egy kicsit ki kellene egyenlíteni, amit otthon nem lehet ö, kezelni. Most pedig kezdjük a második fordulóval. Livensz asszonynak adok szót először. Good morning, everyone. Uh, thank you. Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm ezt a meghívást, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek önökkel, és megosszam a tanulmány eredményeit. A tanulmánynak az volt a lényege, illetve két célja volt először is, hogy megtárgyaljuk azokat a szabályozói eszközöket, amelyeket a gyermekjogok erősítésére szolgálnak, illetve hogy a különböző szakpolitikai dilemmákat azonosítsuk, amelyek ebben az összefüggésben felmerülhetnek azt biztosítandó, hogy a gyermekek jogait tiszteletben tartják és megvédik, különböző szabályozási eszközök állnak rendelkezésre, az önszabályozás, a társszabályozás, a jogalkotás, ezt már a múltban is használták arra, hogy alakítsák a digitális környezetet, és ezt, eket az eszközöket a különböző szereplők bevonottságának szintje, illetve a szabályozási folyamat szakasza határozza meg. Ugye jogalkotásban elsősorban a kormány, a parlament vesz részt, az önszabályozásban a gazdasági ágazat résztvevői illetve e szabályozási eszközök mellett a technológia, az oktatás, a digitális ismeretek jelentős potenciállal rendelkeznek, hogy támogassák ezeket az eszközöket a kontinuum során. Elég nagy hangsúlyt kapott az önszabályozás a múltban, azonban most már inkább kifinomultabb társszabályozási eszközök felé való elmozdulást tapasztalható mint például az általános adatvédelmi rendelet, vagy az új audiovizuális médiaszolgáltatási irányelv azt mutatja, hogy az ágazati szereplők által megfogalmazott eh, magatartási kódexeket a hatóságok, például az adatvédelmi hatóságok is jóvá hagyják, ugyanakkor viszont szigorúbb mechanizmusokat építenek be ezekbe a társszabályozási megközelítésbe, és olyan kényes szakpolitikai célok elérhetők ezzel, mint amiről ma beszélgetünk, ugyanis egyrésztről rugalmas önszabályozást kombinálják a demokratikus garanciákkal és ellenőrzéssel annak érdekében, hogy támogassuk a meglévő szabályozási eszközöket és a holisztikus megközelítés alkalmazása érdekében, hogy kiépítsük az ellenálló képességet, a technológia és a digitális ismeretek kiemelten fontosak. Ugyanakkor viszont értékelni kell a technikai eszközök kihatását a gyermek valamennyi jogaira, mint például a szólásszabadság, illetve a magánélethez való jog. Nagyon fontos, hogy a különböző technológiai típusok a különböző életkorú gyermekek számára felelnek meg, és a technológia hatékonyságát ne becsüljük túl. Például az életkor ellenőrzési mechanizmusokat lehetne használni, annak érdekében, hogy a bizonyos jellegű tartalma korlátozását valósítsuk meg például felnőtteknek való szexuális tartalom, vagy az illegális szerencsejáték weboldalak. Ehhez különböző módszerek vannak, mint például az digitális ellenőrzések, személyazonossági okmányok ellenőrzése, azonban nagyon gyakran nem szükséges az egyén azonosítása, hanem elegendő bepipálni, hogy az illető elérte a 18 éves kort vagy sem. Tehát az általános adatvédelmi rendelet egy ilyen esetekben is nagyon fontos iránymutatásként kell szolgáljon. Mert a technológiának nagyon komoly potenciálja van, hogy a digitális környezetben a gyermekek tevékenységét segítse. Nem mágikus megoldás, egy szabályozási megközelítésbe kell beépíteni azt, ami az ágazat elszámoltathatóságát erősíti, annak érdekében, hogy a kockázatokat és lehetőségeket kezelni tudjuk. Ha a gyermekek és a szülők ilyen ismeretekkel és információkkal rendelkeznek, például különböző besorolási és címkézési rendszerek segítségével, ez a szabályozási stratégiában kiemelten fontos lehet. Ha Európai Unió szinten konzisztens, koordinált szabályozási stratégiát valósítunk meg a gyermekek jogaival kapcsolatban, különböző szakpolitikai dilemmák is felmerülnek. Először is, és ez a legfontosabb, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a gyermeknek minden joga, tehát a védelem, a részvétel és az ellátási jog és érvényesítésre kerüljön. Ezek nagyon gyakran szorosan összefüggésben vannak, ugyanakkor akár ütközhetnek is egymással. Például az információhoz való hozzáférés szabadságát szükséges módon korlátozni kell időnként, hogy a káros tartalomtól megvédjük őket, amelyekre már utaltam korábban is. Más esetekben azonban a digitális média használatának korlátozás az iskolában, közösségekben vagy bizonyos nyilvános helyszíneken túlzottnak tűnhet az ilyen korlátozást az állami hatóságok, illetve magánszereplők is jogosan bevezethetik, ugyanakkor viszont azoknak mindig arányosnak kell lenniük, és elegendő és eljárási biztosítékok kell kísérjék azokat. A fejlődő képességek is nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy eldöntsük, mely szabályozási intézkedések mely életkorcsoportnak felelnek meg. De konfliktus merülhet fel például az idősebb gyermekek, kamaszok szexuális jogai és a védelemhez való jogok között. A szexuális tartalma üzenetküldés erre egy jó példa. hogyha a kamaszok, a kamaszok közötti szexuális tartalmú képek önkéntes megosztásának korlátozása sértheti a szólásszabadsághoz való jogokat, illetve a kommunikáció szabadságát. A szakpolitikai döntéshozóknak esetleg el kellene mozdulniuk a techno szabályozási megoldásoktól, mint például a filterezés vagy a blokkolás, olyan megoldások felé, mint például az önmonitoring, vagy pedig az alapbeállítások alkalmazása. A folyamat során a szülők és a gyermekek egyaránt kompetensebbé és felkészültebbé válnak. Egy újabb példát is mondanék erre a konfliktusra. Vannak olyan politikák, amelyek az adatvédelmi jogot védik, azonban nem szabad ugyanakkor viszont a részvételhez való jogokat alásni az általános adatvédelmi irányelv 8. cikkének alkalmazása azzal járhat, hogy azok a szolgáltatók, amelyeket nagyon sok gyermek használ, úgy dönthetnek, hogy a szolgáltatásokat olyan gyermekcsoportoknak nem nyújtják, amelyek a nyolcadik cikkben meghatározott beleegyezési kor alatti gyermekek. Ez pedig más jogokat is érinthet, a szólásszabadsághoz való jogot, a társulási jogot, illetve a játékhoz való jogot. Ezen kívül, ha szabályozási politikákat dolgoznak ki, a különböző szereplők szabályait és felelősségi köreit gondosan meg kell vizsgálni. Ezek a szereplők, akiket a dián is láthatnak, különböző mértékű felelősséggel rendelkeznek, bár a felelősségi mértéke is változik. Természetesen az Európai Uniós szintű szakpolitikák többletértéket jelentenek, ezen kívül azonban a hatalommal rendelkező szereplők felelősségi köreit egyre többen hangsúlyozzák az elmúlt években illetve a és stratégiák felé való elmozdulás bevonja a szabályozókat, az államokat és az ágazati képviselőket hatásértékelésen kell alapuljanak ezek a szabályozások, egyértelmű célokat kell meghatározni, megfelelő óvintézkedéseket és biztosítékokat kell tartalmazzanak, és a konstruktív együttműködésnek kell megvalósulnia a társszabályozók és a szabályozottak között. Azok a szereplők, akiknek nagyobb mértékben részt kellene venni ők ezekben a folyamatokban, ezek a civil szervezetek és maguk a gyermekek. A gyermekek is részt akarnak venni a döntéshozatali folyamatokban, amelyek a digitális környezetüket alakítják, és jelentős mértékben hozzá is járulhatnak ahhoz, hogyha kapnak erre lehetőséget. Lezárásképpen úgy gondolom, hogy jelen pillanatban van egy lehetőség a különböző dolgokra, például a társzabályozásra. Eljött az idő, hogy valódi együttműködés valósuljon meg az állami és a magánpiaci szereplők között, egyrészt kellően rugalmassággal, másrészt megfelelő monitoringgal és ellenőrzéssel, például az általános adatvédelmi rendeletet említeném, és a médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet. Elérkezett a lehetőség arra, hogy a gyermekek összes jogát figyelembe vegyük, és ne csupán a védelmet. Pontosan ez történik például az Európa Tanács szintjén, olyan ajánlás esetében, amelyet hamarosan elfogadnak. Tehát ők is egy ilyen holisztikus megközelítést támogatnak, amely a gyermek minden jogát figyelembe veszi. A szakpolitikáknak pedig az összes gyermek jogait figyelembe kell vennie, és nagyon komolyan figyelembe kell vennie, figyelembe véve a gyermekek életkorát, illetve hogy mennyire sebezhető helyzetben vannak. Végezetül pedig Brian javaslatát is eh, elismételném, hogy valamennyi szakpolitikai döntéshozatalnak eh, bizonyítékokon kell alapulnia, és ehhez persze erőforrásokra van szükség, illetve olyan részvételi alapú kutatást kell megvalósítani, amely minden Európai Uniós tagállamot érint. Ráadásul nagyon fontos, hogy a gyermekjogokkal kapcsolatos hatásvizsgálatokat is elvégezzenek, mielőtt az Európai Uniós döntéshozók szakpolitikákat fogadnak el. Én azt gondolom, hogy ez a szakbizottság a 2012-es ajánlásában már kihangsúlyozta az ilyen értékelések során a gyermekek valamennyi jogát figyelembe kell venni. Köszönöm. Ja, vielen, vielen herzlich. Nagyon köszönöm önnek is ezeket az értékeléseket, és azt, hogy megvilágította, hogy politikai szempontból is milyen dilemmában vagyunk. Erre még visszatérünk hamarosan, de most hallgassuk meg az utolsó prezentációt, Livingston asszony, öni a szó. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy itt uh, én is hozzászólhassak. Szeretnék építeni az előttem szóló kollégák uh, munkájára, és néhány ajánlást szeretnék itten közzétenni. tenni ahogy már mondtam, én a közgazdasági iskolából vagyok, és különösen a gyerekek lehetőségeit és kockázatokat, illetve a média tudás és a kockázatok kérdésével foglalkoztam, illetve a politikák kifejlesztésével. És ennek a keretben szeretnék támaszkodni a két kollégának a munkájára, akik média szabályozással foglalkoznak az Unióban. Tehát a struktúrája az előadásomnak három feladatot fogalmaz meg. Először is megállapítani, hogy milyen politikai fejlődés volt az európai szinten, megnézni, hogy milyen jelenlegi kezdeményezések és eszközök vannak, illetve ajánlásokat tenni a Kulturális Szakbizottságnak a jövőre nézve. Tehát ami a kontextus jelenti, azt hiszem, hogy ezt már elég jól felvázolták, az Unió egy bonyolult védelmi rendszert dolgozott ki a gyerekek számára a digitális környezetben. Ennek részét képezik a különböző jogszabályok, illetve önszabályozó eszközök, és ez mindig igazodik ahhoz, ahogy változik a digitális környezet. Egyrészt a gyerekek is érettebbé válnak, és a gyerekek jogai is változóban, alakulóban vannak. Ugyanakkor a másik megoldás az közös sztenderdeket, szabványokat igényel ahogy Brian O'Neill is elmondta, egyre nagyobb a ö, nyilvánvalóbbá válik, hogy a gyerekek igenis veszélynek vannak kitéve az interneten, és ehhez különböző védelemre van szükségük, sok esetben ezeket a veszélyeket nehéz beazonosítani, a gyerekeknek több szintű online problémáik vannak, és a kérdés az is, hogy hosszú távon milyen hatással lesz ez a gyerekekre, ezt nagyon nehéz előre megmondani, és rengeteg szereplős az a feladat mivel a Kulturális Bizottság már 2012-ben készített egy nagyon átfogó jelentést a helyzetről, illetve korlátokat is felvázolta a jogalkotók számára, kitűnő jav, ajánlásokat is tettek, amelyek még nem mind kerültek megvalósításra. Tehát fontos, hogy a közelmúltbeli fejleményeket is megvizsgáljuk, mielőtt újabb ajánlásokat tennénk. 2012 óta, a legutóbbi jelentés óta az Unió a elsőbséget adott az önszabályozásnak, illetve a jó tapasztalatok meg, a, megosztásának, és olyan, főként az online gyermekek helyzetével való visszaélés próbálta ellensúlyozni. További erőfeszítésekre van szükség az egységes belső uniós piacon, a tavalyi felülvizsgálatkor a gyerekek ugye alig került megemlítésre. Itt a gyerekek jogai oldalról történt inkább a megközelítés. Az online platformokra vonatkozóan is voltak ajánlások és szabályozások. A 2012 óta a legnagyobb fejlődés az az adatvédelmi szabályozásban történt, még akkor is, hogy erről most nem beszéltünk annyira, illetve az önszabályozó környezet is jobban védi a fiatalokat az online világban, illetve a gyerekek számára készített internet egy másik megoldás. És fontos még ebből a szempontból az audiovizuális média szolgáltatásoknak a felülvizsgálata a változó piacon. Az Európa Európai Parlament ezt eh, nevezte, eh, ennek egy részét nevezte a szabályozási hiányosságoknak, vagy kudarcoknak. Az online az online-offline kérdések is fontosak. Az Európai Unió emberjogi szabályozása, szólásszabadság, ezek is fontosak, illetve az internet ö, ismeretek, illetve a magatartás kódex abban az esetben, hogyha online gyűlöletbeszéd és egyebek jelennek meg. Fontos a társzabályozásnak a megoldása is. Again. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Um, the um, regime for tehát a ö, felelősség, a gyerekek ö, alapvető jogai, ez 2012 óta nem változott, de folyamatban vannak a tanácskozások, és különböző aggodalmak is megfogalmazódtak. Az igazságtalanság, hogy a gyerekeket korlátozzák, az azt komolyabb kívásokat is jelent, nem csak a gyerekek számára, hanem magának a digitális környezetet szabályozók részére. Tehát egy jobb koordináció az kell találni, ami jó a felhasználóknak és a vállalkozásoknak is. Az Európa Tanács eh, területén voltak eh, erőfeszítések, illetve nemzetközi is, például a Nemzetközi eh, Telekommunikációs Szövetség, az ENSZ, az ICT koalíció is te, próbáltak tenni a jobb internet vagy gyerekbarátabb internet érdekében. Az értékelést illetően, hogy milyen kezdeményezések és eszközök vannak, ez egy nagyon jelentős részét képezi a jelentésnek. A gyerekek képét látjuk itt, ahol a otthon, iskolában vagy máshogy használják a digitális technológiákat. Ez arra emlékeztet, hogy kik is a legfőbb kedvezményezettjei az erőfeszítéseinknek, illetve ez azt is jelenti, hogy eh, felé értékelni kell az eszközöket is, és különböző problémák vetődnek fel, mind az oktatók, szülők és gyerekek számára. Nyilvánvalóan elsősorban az eszközök értékelését. Eh, eh, bizonyítékok vannak arra, hogy a gyerekek és a szülők is küzdenek azzal, hogy megértsék a különböző eszközök és berendezéseknek a adta lehetőségeket. Frusztrációt is hoz magával, aggodalmat, amikor nem megfelelően tudják használni a digitális környezetet, illetve azt látják, hogy a környezet nem felel meg az ő igényeieknek, igényeieknek vagy nem azokat az eszközöket kapják, amikre szükségük lenne. Sok esetben zavarba kerülnek a szülők, a gyerekek is a különböző eszközökkel, kódokkal, és sokszor jelentik a gyerekek, hogy egyszerűen képtelenek megtalálni azt a segítséget, amire szükségük lenne, a gyerekek pedig nem ö, tudnak nem, nem kapják meg a szükséges védelmet. Fontos a jelenlegi kezdeményezéseket abból a szempontból is vizsgálni, hogy hány szereplősek ezek a játszmák. Sok esetben nem teljesen világos, hogy a különböző szolgáltatók közül ki miért felelős, és az értékláncon belül kinek mi a szerepe. Az is nagyon fontos, hogy nem kellő a felügyelet és a megfelelőség sok eszköz esetében, tehát a hatékonyságot nagyon nehéz mérni, és a kockázat az az, hogy a legsérülékenyebb gyerekek szenvednek leginkább a védelem hiányosságaitól. És akkor nézzük az ajánlásokat. Azt javasoljuk, hogy legyen egy stratégia a gyerekeknek jobb internetet, legyen ehhez egy átfogó magatartási kódex, ami a minimum sztenderdeket határozza meg. Ideális esetben ez a szolgáltatás kialakításának része kellene, hogy legyen. A magánélet, etika, biztonsági kérdéseket kellene ebben kezelni hogy a halmozódó problémákat, az önszabályozással foglalkozunk, ehhez fontos lenne, hogy független, értékelő, nyomon követő testületek, rendszerek jöjjenek létre, és a közvetítőket pedig rá kellene vezetni, illetve útmutatást adni nekik a gyerek védelmérába, egy világos, egyértelmű fogyasztói információkat adni azon szolgáltatásokra, amelyek nem gyerekeknek szólnak. Ez támogatná a kik és fontos lenne a normákat, a gyakorlatokat szabályosítani valamennyi tagállamban. Ajánljuk, hogy például a megfelelőség a gyerekek korának ellenőrzésre vonatkozóan ez egy, például legyen egy kitemark rendszer, ami a különböző weboldalakat, egyekeket felsorolja, amit a gyerekek nyugodtan használhatnak iskolákban, otthon, vagy publikus helyeken. Ennek az és hogyha egy oldal nem felel meg a követelményeknek, akkor az adott listáról le kellene ezeket venni. Azt is javasoljuk, hogy az Unió dolgozzon ki egy ajánlást, ami egy integrált megközelítést alkalmaz a média tudás, média képességek tekintetében, és részvételt, plusz védelmet és technikai szakismeretet is ad. Ezt rendszeresen fejleszteni kell, ahogy a digitális környezet fejlődik, és ezeket nemzeti szinten kellene alkalmazni az óvodától egészen később végig az élet soron, illetve a különböző oktatási intézményekben. Az audiális média szolgáltatások irányelve is nagyon fontos ebből a szempontból, illetve a nyomon követés miatt. Fontos lenne még a hatékony koordináció magas szintű csoport révén, és egy állandó szakértői csoport lenne a, ahhoz, hogy a magatartási kódex kellően integrálható legyen, és a tagállamok ezeket fel tudják használni. Itten több szereplős feladatról van szó, közös sztendereket kellene kidolgozni, és elszámoltathatóságot, és ugyanakkor független értékelőket is igényel ez a feladat. És végezetül És végezetül a kollégák már mind említették, hogy a politikát tényekre kell építeni, a gyerekek részvétele is fontos, fontos, hogy konzultáljanak a gyerekekkel olyan kérdésekben, ami őket valóban érinti. Tehát összegzésként az Európai Parlament már sok mindent tett a gyerekek védelme érdekében a digitális környezetben. Fontos, hogy ezt a munkát folytassa, és egy nagyon zűrös piaci területen kell ezt elérni. Egy többszereplős feladat ez, és még többet kell tenni. Tehát azt javasoljuk, hogy a parlament egyértelmű, világos sztenderdeket dolgozzon ki valamennyi érintett számára, hogy a nagy közönség pontosan lássa és tudja, hogy miről van szó, és a piac pedig ezt a magatartási kódexet dolgozza ki és alkalmazza. Ami már korábban elhangzott, hogy ez szükséges még az is, hogy a média ismeretek és képességeket az egész lakosságon belül javítani kell. Köszönöm. Nagyon köszönöm ezt a prezentációt is, és most nézzük meg a következő kérdés felelet fordulót. Szilvia Koszta jelentkezett próbáld meg maximum két percben. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm ezeket a fontos közléseket, gondolatokat. Egyetértek azzal, hogy a digitális szint egy új frontja a jogoknak a kiskorúak gyermekek vonatkozásában, ugyanakkor tényleg hiányzik az általános globális megközelítés az európai digitális stratégiában is. Vannak ugye bizonyos szempontok, pontok, egyes intézkedések, a privacy, az adatvédelem, az IVMS, ugyanakkor e, már 2015-ös jelentésünkben is kértünk egy globális megközelítést, egyfajta keretet biztosító megközelítést. Két dolog. Vannak olyan helyzetek, amikor a jogalkotás, amely még nem elég teljes az e- összes területen, és az önszabályozási kódex együtt élnek, ugyanakkor az eljárások a hatóságok részéről, és a szankciók ugyanakkor hiányzik. Még a bűnüldözés, hogyha ugye bűncselekményt követnek el, erre is szükség van, és vannak még nyitott kérdések. Ami az életkor ellenőrzését illeti, egyetértek, irányelvünkben is ajánlott ez, ugyanis van itt kifogás. Ez már kereskedelmi célokra létezik, ez az életkori ellenőrzés. Szerintem ez egy megoldás lenne. Aztán Olaszországban van egy csupán kiberbűnözéssel foglalkozó rendőri hatóság. Szerintem ezt más országokban is terjeszteni lehetne ezt a gyakorlatot. Aztán a kiberzaklatással kapcsolatos nemzeti jogszabályok. Olaszországban van egy elég érdekes, nemrégében született jogszabály. Esetleg ez is ötleteket adhat európai szinten. Aztán én személyesen egyetértek azzal, hogy legyen egyfajta kiterjedtebb magatartási kódex európai szinten, nagyobb párbeszédet kellene folytatni, és talán az erga is szerepet játszhat ebben, hogy a szabályokat egy kicsit irányítsa, illetve egyfajta minimum sztendeleket alakítson ki, és a köztes szereplők esetében is erőteljesebb ellenőrzés szükséges. Szerintem az audiovizuális irányelvben megfogalmazottak irányt jelenthetnek, amit követni lehet. Elnök, köszönöm szépen, Bild asszony. Elnézést, elnézést, pingpong eljárás következik, tehát először a választ hallgatjuk meg. Please. Thank you very much. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek, és nagyon érdekesek ezek az észrevételek. Szeretnék ezekre reagálni. Azt hiszem az egyik probléma nemzeti és EU szinten egyaránt, az az, hogy annyira sok különböző hatáskör van, illetékes szervezet, miniszterek, akik különböző módon kapcsolódnak ehhez a nagyon összetett problémához. Tehát az a tény, hogy a gyermekek életét a technológia meghatározza, benne vannak a digitális környezetben. Ez az egészséghez kapcsolódik, a médiához, a technológiához, és azt hiszem, hogy az egyik olyan probléma, amit látunk ma, az az, hogy nincs elég koordináció annak biztosítása érdekében, hogy mindenki erőfeszítéseket tegyen, olyan erőfeszítéseket, amelyek talán nem azonosak, de hogyha több lesz a koordináció, az szerintem már eleve nagyon sokat segít, de ne, a magatartási kódex a bizonytalanságot is fokozhatja. A bizonytalanságot a a szülők, a gyermekek szempontjából egyaránt, ugyanis nem tudja az, a szülő, hogy most a YouTube például szabályozott-e úgy, mint egy tévécsatorna, vagy pedig egyáltalán van-e szabályozva. Tehát, hogy különböző szabályozásoknak kell megfelelni, koordinált eszközökre van szükség, mint például a magatartási kódex, de minimum szabályokat tartalmazó magatartási kódex, ez mindenkinek hasznos lenne. Livingston. Nagyon köszönöm, Livingston asszony. Absolutely. Um, I... Ez így van. Elnézést. Tehát azt hiszem, hogy amire törekszünk, az az, hogy olyan eszközök vegyítését valósítsuk meg, amely, ami mellett ugyanakkor viszont megpróbáljuk koordinálni ezt a nagyon változó környezetet egyrészt a közvetítők és a platformok felelősségét lehetne szabályozni, és minimum szabályokat meghatározni. Ugye itt megint említeném a magatartási kódexet, biztosítani kell, hogy a szülők és a gyermekek is szerepet játszhassanak ebben. Ehhez komolyan fokozni kell a médiatudatosságot, koordinációt kell megvalósítani, hogy a szülők és a gyermekek felelőssége kiegészítse a kormányok és a vállalatok, a vállalkozások magatart, ö, felelősségi köreit. A koordináló csoport, amit Éva is említett, alapvető fontosságú. Ez a kihívás ez nem fog megszűnni tehát ez a csoport, ez nem egy év alatt fogja megoldani a problémát, hanem a kihívások, ahogyan Stefan is mondta, új kihívások vannak mindig a horizonton, tehát ennek állandó csoportnak kell lenni, és hatáskörökkel kell bírnia. Vielen herzlichen Dank. Nagyon köszönöm, most Bild asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálok lassan beszélni. Nyilvánvalóan sürgősen kell törvényes megoldásokat találni az interneten történő visszaélésekkel szemben, és ez már létezik is a büntetőjogban, de az áldozatok számára a legsürgetőbb az az, hogy saját magánéletüket, képüket meg tudják őrizni az interneten, azért, hogy ne legyen hosszú távú kihatása ennek a magánéletre vagy a szakmai életre. Az információ szankciók, hogy meddig maradnak el. A 80%-a a munkaadóknak használja a Google keresőket, és hogyha valaki negatív képben jelenik meg az interneten, vagy nem kap állást, vagy lakáshoz nem jut, és az állampolgárok, az áldozatok, akik szeretnék, hogyha elfelejtenék őket, nagyon nehezen tudják ezt a gyakorlatban elérni. A véleménye szerint a felejtéshez való jog, amire a 2016-os rendelet ad lehetőséget, a segít segíti-e jobban rendezni a kiskorúaknak és azoknak a helyzetét, akiket internetplatformokon zaklattak, és hogy megfelelően tiszteletbe kerüljönek az ő magánéletük. Több országban is voltak szörnyűséges esetek, legismertebb a Tiziana Kanton ügye, akik végül is a jövőtől való félelem miatt öngyilkosságot követett el. Köszönöm. Köszönöm. Ki akarja kezdeni? Thank you for your uh, very interesting... Köszönöm szépen a nagyon érdekes kérdését és ha megvizsgáljuk az általános adatvédelmi szabályokat, és különösen a rendeletnek a hetes cikkét, akkor világos, hogy a az elfeledéshez való jogot e nagyon egyértelműen meghatározták, hogy ez fontos és hasznos a gyerekek számára, hogy az online adataikat felővizsgálhassák. Ugyanakkor abban igaza van, hogy megemlíti, hogy még mindig meg kell nézni, hogy ez a gyakorlatban hogy fog működni először is ahhoz, hogy valaki tudjon élni ezzel a jogával, a gyerekeknek tudniuk kell, hogy van ilyen joguk, tehát itt is jobb oktatás az adatvédelmi kérdésekben már nagyon fontos lenne egész fiatal korban, ugyanis egy olyan jogot az ember nem tud gyakorolni, amiről nem is tud, hogy van ilyen joga. A másik, hogy a személyes adatoknak a mozgatása egyrészt technikailag lehetséges kell, hogy legyen. Azt hiszem, hogy ehhez is kell útleg útmutatások az adatvédelmi hatóság részéről is az adatellenőröket is tájékoztatni kell, hogy ezt hogy kell elvégezniük, illetve egy plusz feladatot is jelent ez abban az esetben, hogyha gyerekek személyes adatairól van szó. Tehát ez lehetőséget ad számunkra, de a végrehajtás miensége nagyon fontos lesz. A továbbá természetesen az is fontos, amit ön, amivel kezdte, hogy egyes esetekben büntetőjogi szabályozásra van szükség, ez különösen igaz, amikor például szexuális képeket tesznek közzé hozzájárulás nélkül. Egyre több tagállam vezet be ezzel kapcsolatban is büntetőjogi rendelkezéseket. Az is fontos, hogy a gyerekek is tudják azt is, hogy nem szabad szexuális képeket vagy szexualitásra utaló képeket valaki másról tenni, és ezt is integrálni kell az oktatásban, nem csak a digitális képzettség oktatásakor, hanem amikor a szexualitásról és a beleegyezés kérdéseiről oktatják a gyerekeket. Livingston. Igen, ez egy nagyon nagy kérdés, és én is azt tenném még hozzá, amit Éva mondott, hogy nehéz egy, képzelni egy olyan Európát, ahol a gyerekek folyamatosan, állandóan a vállalatokat a bíróságon kell, hogy pereljék, hogy a saját képeiket vissza tudják kapni. Ezek az esetek persze segítenek abban, hogy a különböző sztenderdeket kialakítsuk, de középtávon a magatartási kódexe az iparágnak az jó lenne, és valamilyen módon meg kell a szolgáltatások architektúráját is változtatni. Nem lehet, hogy a gyerekek és a nagyvállalatok háborúzzanak egymással, hogy igazságszolgáltatásra kerüljön sor. Ez túlzottan bonyolult gyerekek számára. Nekem tetszik az az elképzelés, hogy a szolgáltatásokat minimum standardek szerint úgy kellene kialakítani, hogy a gyerekbarát vagy gyerekjog tisztelő legyen, különböző típusú magatartási kódex kellene a felhasználók részére is, gyerekhasználók, de a felnőtt használókra is, mert a gyerekek nem csak gyerektérben élnek, hanem nagyon sok felnőtt is valaki problémás viselkedést tanúsít az interneten. Tehát valamilyen általános változásra van szükség a magatartásban, ami még tolerálható az online szolgáltatásokban. A cenzúrás megközelítés persze lehet megoldás, de sokkal jobb lenne, hogyha inkább a megfelelő állampolgári magatartást követnénk. Julie Ward. Nagyon köszönöm, Julie Ward következik. Leslie, thank you very... Először is köszönöm szépen ezt a nagyon ér- ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Nagyon sajnálom, hogy rögtön az elején nem tudtam itt lenni. Azt gondolom, hogy ez a mai workshop nagyon jól bizonyítja, hogy az EU szakpolitikai és jogalkotási szervként milyen pozitív tevékenységet fejthet ki, hogyha ilyen szakértői workshopokat hív össze, és azt remélem, hogy ennek a fontosságát majd az összes kollégám átérzi. Nagyon fontos, hogy ma gyermekjogi szempontokról beszéltünk, de jelen pillanatban a gyermek helyzete a társadalomban nagyon leértékelődött. Nagyon sok gyermekjogi szolgálatnak a megszorító intézkedések miatt sokkal kevesebb forrás jut, a testvérem tanár, úgyhogy ő nagyon jól tudja, hogy semmiféle extra erőforrást nem kapnak azok a programok, amelyek valami pluszt jelenthetnének a gyermekek szempontjából. És természetesen a családi életre gyakorolt hatás is nagyon súlyos, hiszen a szülőknek gyakran több állást is kell vállalniuk, hogy el tudják tartani a családot. Tehát, hogyha ezt egy ilyen holisztikus megközelítésben nézzük, hogy a megszorítások mennyire komolyan érintették azokat az értékeket, amelyek fontosak számunkra, ezek közé tartozik a gyermekjog. Brit vagyok, és a Brexit miatt nagyon aggódom az Internet Watch Foundation-nel és egyéb gyermekjogi szervezetekkel együttműködök, és ők is az aggályukat fejezték ki a gyermekek biztonságával kapcsolatban. Önök mit gondolnak, hogy a harmonizáció milyen szerepet játszhat és mit gondolnak, hogy a gyermekek online biztonsága szempontjából a Brexit mit jelenthet? Természetesen nem csak az Egyesült Királyságról beszélek, hiszen a 27 EU-s tagállamban is fontos a gyermekek biztonsága. Frau Livingston. Nagyon köszönöm, Livingston asszony. I'm very concerned. Engem is nagyon aggaszt. És úgy tűnik számomra, hogy az Európai Bizottság az egyetlen olyan szervi jelen pillanatban, amely kellő hatáskörökkel, eltökéltséggel, szakértelemmel rendelkezik, hogy a nagyvállalatokkal szembeszálljon, amelyek nagyon gyakran meghatározzák azokat az erőforrásokat, amelyek alapján az életünk működik. Platformokon működik az életünk, a tanulás, a családi élet olyan platformokon, amelyeket nem igazán tudunk ellenőrizni. Ajánlásokat megfogalmazva meg kell találni azokat a módokat, ahol a közös érdekeket tudjuk képviselni, a civil társadalom és a vállalatok között. De azt hiszem, hogy ehhez muszáj az Európai Unió hatalma, hogy a gyermekeket Európa szerte védeni tudjuk. Ezt egyébként a vállalatoktól is hallom. Szerintem ők is tartanak egy olyan helyzettől, hogy a különböző országok a különböző magatartási kódexekkel rendelkeznek, és ezekkel megbírkózniuk a vállalatoknak nagyon nehéz. Tehát jó lenne, hogyha lenne egy központi szerv, egy központilag elfogadott szabályrendszer, ami sokkal hatékonyabban tudna működni. Vielen Dank. Frau Livens. Köszönöm, Livingston asszony. I think the last point is... Azt hiszem, hogy az utolsó pont különösen fontos volt, amit megemlített. Tehát minél széttöredezettebb a környezet, annál eh, több kötelezettséget ruháznak a különböző szereplőkre, és olyan helyzet alakul ki, hogy végül a legkisebb erőfeszítést fogják választani, tehát, hogy egyszerűen bizonyos szolgáltatásokat a gyermekek majd nem vehetnek igénybe, és nem lehet az a cél, hogyha megpróbálunk több védelmet nyújtani. Hogyha megnézzük az adatvédelmi rendeletet, annak a célja az volt, hogy harmonizálják és biztosítsák, hogy a megközelítés azonos mindenhol. És különösen a gyermekek tekintetében azt látjuk, hogy nagyon széttöredezett a környezet, ez nagyon zavarja nem csupán az adatvédőket, hanem a gyermekeket és a szülőket egyaránt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Nagyon Köszönöm. Talán még egy kérdés. A részemről még van egy pár percünk ugyanis. Önök szerencsére rámutattak arra, hogy egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk politikusként, hiszen egy részről itt van a gyermekek védelme biztosításának igénye, ugyanakkor nem szabad úgymond ki önteni a gyermeket a fürdővízzel, és alapvető szabadságjogokat kétségbe vonni. Önök joggal mutattak rá arra, hogy fontos nem csupán a gyermekek védelmét megvalósítani, hanem a gyermekek jogait is átfogóan védeni, amely túlmegy a gyermekek védelmén. Viszonylag kevés a probléma, hogyha nyilvánvalóan illegális tartalomról van szó, az illegális az illegális, ezt büntetőjogilag üldözni kell, ezt törölni kell. Nehezebb a helyzet persze, hogyha felmerül a kérdés, hogy mi a káros tartalom, mi minősül ilyennek. Azt hiszem, hogy itt számításba kell vennünk, hogy a különböző tagállamainkban a kulturális háttér miatt ezt a koncepciót máshogyan értékelik. Hol kezdődik például a pornográfia? Itt az elképzelések erről eléggé eltérőek. És hogyan lehet ezt valahogyan összhangba hozni? Már a filmek esetében is, ugye az Elemi Ösztön című film most már klasszikusnak számít, és akkoriban az USA-ban néhány ágyjelenet miatt akkoriban nagyon vitatott volt, hatalmas botrányt okozott ugyanakkor nem a szörnyű gyilkossági jelenet miatt, ami szerepel a filmben. Tehát itt az értékrendek azok eltolódtak, eltérnek az egyes tagállamokban, sőt akár ellentmondanak egymásnak. Tehát annak az azonosítása, hogy mi minősül káros tárta, tartalomnak, és hogy Európában egységes értékelést alakítsunk ki erről, hát szerintem ez átkozottul nehéz lesz. Természetesen ez kihat a megfelelő magatartási kódex kialakítására is, hiszen azt kell majd alkalmazni, de hogyha az értékelési rendszerek eltérnek az egyes országokban, akkor ez megint csak nehéz lesz egy ilyen kódexet kialakítani. Frau Links. Eh, Nos, teljes eh, mértékben ez jelenti az igazi kihívást a Európai Unióban sem mindenki gondolkodik azonos módon, hogy a megfelelő értékek mit és hogyan jelentenek. Ugyanakkor mégiscsak komoly eh, előrelépés történt a tartalom ért értékelésben, tartalom súlyozásában, európai szabályozásban, és a munkacsoport nagyon nézi, hogy harmoni, hogy lehet harmonizálni a rendszereket. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindenkinek azonos legyen a szabályozási környezet, de azonos eszközök legyenek, és egy minimális védelemi szint az mindenütt érvényeseljen. És nemzeti vált, variációk persze lehetnek környezettől függően. Azt hiszem, hogy e, itten lehet hangsúlyozni a minimum e, sztenderdeket, szabványokat, a magatartási kódexet, és természetesen a rugalmasságot. Én úgy gondolom, hogy a lépések pozitívak ebbe az irányba, de e, mindenképpen politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy ez valóban megjelenjen az agendán, kiemelkedő helyen, és fontos az is, hogy megfelelő erőfeszítések történjenek, hogy ezeket a sztendereket végrehajtsák, és hogy a nagy közönség pedig világosan egyértelműen értse, hogy miről van szó. Természetesen európai különbségek vannak az oktatás, európai oktatásban, a média szakismeretekben is, a médiatudásban, ennek is vannak korlátai, a különböző tagállamoknak az oktatási rendszerre is különbözők, de mégiscsak az igazi válasz az oktatás. A média ismeretek minden politikában benne vannak, de mégiscsak az oktatás az egyik legjobb. Tehát ez egy mód, az Európai Parlament fontos, hogy vezetője legyen ennek az egész munkának. Még egy dolgot tennék hozzá a tartalom minősítését illetően. Nagyon pozitív, hogy a, az új média irányelvben, médiaszolgáltási irányelvben ez nem korlátozottan van megfogalmazva. Két észrevétel ezzel fontos lenne a legjobb gyakorlatokat megosztani az különböző országok között, és remélhetőleg ez meg is fog történni, és előfordulhat, hogy az országok valóban beszámolnak arról, hogy ezeket a deskriptív elemeket hogyan alkalmazzák, ez az egyik. Természetesen, amivel kapcsolatban egy kicsit félelmeim vannak, az az, hogy ezt a tartalom minősítést kikényszerítjük megfelelő koordináció nélkül, és akkor ebből megint csak zűrzavar lesz. Tehát a tartalom minősítés nagyon jó, és ezt próbáljuk elő, de hogyha ezt kötelezően vezetjük be, akkor fontos, hogy ez különböző technológiákra vonatkozóan is egységes legyen, mert különböző technológiáknál különféle tartalom az nem jó. Tehát nem szabad, hogy különböző médiáknál külön legyen, mert valami a direkt, az irányelv alá tartozik, valami nem. Tehát fontos, hogy itt a politika egységes legyen, és a politikai kérdés döntések is figyelembevételre kerüljenek. Ja, vielen, vielen Nagyon szépen köszönöm valamennyi szakértőnknek ezt az azt hiszem nagyon gyümölcsöző eszmecserét a mai délelőttön. Nagyon sok olyan útravalót adtak nekünk, amelyek hasznosak, és azt is kiemelték, hogy a teljes ö, média kompetencia terület egy központi terület, nem ahhoz, hogy a problémát összességében megoldjuk, de a gyermekeket és fiatalokat fel kell szerelni, fel kell fegyverezni azokkal a kompetenciákkal, amelyekre szükség van, hogy megvédjék magukat az interneten, hogyha esetlegesen ott veszi, fenyegeti őket. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy milyen esélyeket kínál ez a ugyan nem új, de ö, ez az, ezek a technológiák. Mm, köszönjük, hogy itt voltak velünk, és nagyon sokat segített ez további munkánk szempontjából. Szívből köszönöm Önöknek, és további szép napot, sok sikert kívánok munkájukhoz. Most pedig azonnal megkezdődik a koordinátori ülésünk, de ezelőtt még néhány közleményt szeretnék bejelenteni. Das haben wir ab, das sagen wir ab, ne? Äh, die nächste Sitzung, die... Következő ülésünk ugye március 5-ére volt tervezve, de mivel az elmúlt két napban annyira gyorsak voltunk, és mindent elintéztünk, a március 5-i ülésünket törölhetjük, tehát akkor ezt töröljük, és legközelebb március 19-én 15 órától 18.30-ig fogunk ülésezni, majd március 20-án egész nap 9-től 18 óra 30-ig. Egyebekben, mint mindig, köszönöm a tolmácsainknak, mondja az elnök asszony, és egy rövid szünet után folytatjuk a koordinátori ülést. Köszönöm mindenkinek szép napot!